Ezzel a kérdésekre szánt idő lezárult. Holnap, szeptember 17-én 9 órától 13 óráig, majd 3 órától 5 óráig kerül sor. És megtalálják az interneten is a programot.